Good morning, dear colleagues. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Mrs. Manescu had some problems for uh, to come on time. You... Úgy tűnik, hogy a um, dugó miatt um, a kollega nem tudott, Manescu kollega nem tudott ideérni, ezért tehát a tízes napirendi ponttal kezdjük munkánkat. Valódi területi, társadalmi és gazdasági kohézió kialakítása az EU-n belül – a globális versenyképesség elengedhetetlen feltétele? Ezzel pedig megadom a szót a jelentéstevő úrnak, Luhan képviselőnek. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nagyon jelentőségteljes, hogy figyelmet fordítunk a gazdasági kohézió kérdésére és a szociális és teritoriális kohézió kérdésére. Az a szándékom, hogy ebben a jelentésben a jelentés tervezet kérdésére választ adjak. Mégpedig, hogy valódi területi, társadalmi, stb. stb. elengedhetetlen feltétel? Elengedhetetlen feltétel ez a globális versenynek, versenyképességnek? Nos, a versenyképességi növekedés kérdését vizsgálom meg tervezetemben, és hangsúlyozom, a kohéziós politika által játszott nagyon fontos szerepet. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió globális versenyképességét növelhetjük, és a belső politikákat úgy kell kialakítani, hogy támogassák ezt a célt. Fel kell tennünk a kérdést, hogy hogyan tehetjük Európát versenyképesebbé globálisan, és hogyan oldhatjuk meg azon gazdasági kérdéseket, amelyekkel állampolgáraink szembenéznek. A gazdasági krízisen túl a következő években hatalmas kihívásokkal nézünk szembe a demográfiai és az éghajlatváltozással, a globalizációhoz való igazodással és az energiagazdálkodás kihívásaival is szembenézünk. Ezek a kérdések az EU 2020-as stratégiájában kapnak, nyernek választ. Azért, hogy csökkentsük az európai állampolgárokra nehezkedő nehézségeket, nagyon fontos, hogy lássuk, hogy milyen szerepet játszanak majd a régiók, és hogyan tudjuk őket támogatni. Azért, hogy az EU 2020-as célkitűzéseit elérjük, meg kell értenünk azt is, hogy különböző fejlődési szintekből indulnak ki az európai régiók. Realisztikus célokat kell kitűznünk magunk elé, amelyek az reális helyzeten nyugszanak, és minden érdekelt fél bevonásával kerülnek meghatározásra. Jelentés tervezetem négy részből áll, mint ahogy minden bizonyal látták ezt. Az első rész a globális versenyképesség kérdését fog, vitatja meg, a második rész a teritoriális, a területi kohézióval, illetve a szakpolitikák erre való kihatással foglalkozik, a harmadik rész a kohéziós politika kihatásának e, és hatékonyságának maximalizálásával foglalkozik, az utolsó, a negyedik rész pedig a 2013-as időszak utáni időszakkal foglalkozik a kohéziós politikák területén. Ezt a dokumentumot különböző információs források segítségével sikerült összeállítani, melyekről a jelentéstervezet eleje szól illetve tájékoztat. A gazdasági világfórum volt az egyik fontos információforrás a globális versenyképesség tekintetében, és várunk a bizottság regionális versenyképességi indexére is, mely ugyanazon megközelítésen nyugszik, mint a globális versenyképességi index. Az OECD jelentésen. tehát az OECD jelentése kitűnő forrás nyújtott, jelentősen támaszkodom a jelentéstervezetemben erre a jelentésre, de látni kell, hogy nem minden tagállam tagja az OECD-nek. Ahhoz, hogy az Európai Unió külföldön, mi több a világ egészében versenyképes legyen, erősnek kell lennie belső piacán is. Kérdés az, hogy hogyan érhetjük ezt el, ezt a célt. A tervezet egy sor specifikus javaslattal él, és ezek közül néhányat szeretnék kiemelni. Először is azonos élet eh, színvonalat kell biztosítani minden állampolgár számára a régióban, ezért a régiókat specifikus elvárásaik és igényeik alapján kell támogatni és finanszírozni. Jobban ki kell használni a helyi lehetőségeket, ezen felül támogatni kell a kutatást, a fejlesztést és az innovációt regionális szinten is. A kohéziós politika végrehajtása fontos, hogy eredményekre is vezessen. Meg vagyunk róla győződve, hogy amennyiben a kohéziós politika nem vezet célra, akkor az Európai Unió globális versenyképességének célja is sérül. Az Európai Uniónak túl kell tekinteni a saját határain, amikor a kérdést vizsgáljuk. A területi kohézió biztosítja minden állampolgár számára közös alapot, hozzáférést a szolgáltatásokhoz és az infrastruktúrához, figyelembe véve a regionális különbségeket, és ez kell, hogy a, regió, a kohéziós politika sarokköve is alapja legyen a jövőben a kohéziós politika, tehát igazi különbséghez eh, a különbség záloga lehet a globális versenyben. 2007-ban a bizottság strukturális párbeszédet kezdett Kínával, majd Oroszországgal. Még egyszer mondom tehát, hogy eh, a kohéziós politika eredményeit maximalizálni kell, de kérdés, hogy hogyan érhetjük ezt el. Egyrészt a végrehajtási eljárást kell egyszerűsíteni, a strukturális és kohéziós alapokból finanszírozott projektek végrehajtása során. Javítani kell a végrehajtás minőségét, tehát nagyobb figyelmet kell fordítani a partnerség viszonyára és az intézményi kapacitások kiépítésére. Végül, de nem utolsó sorban, a GDP-t kell továbbra is alapvető indikátornak tekintenünk a kohéziós támogatások odaítélése során. A régiók új kihívások előtt állnak, és ezekre is választ kell adni a kohéziós politikának. A kohéziós politika az Európai Unió jövendőbeli politikájának egyik legfontosabb része. Természetesen mindenkinek más reakciós kapacitása van, de a válaszok következményei azonosak lesznek. Gondoljuk, gondoljunk csak az éghajlatváltozásra. Közös megközelítéssel kell ez ellen fellépnünk, és itt is a területi kohézió nagyon fontos. A tagállamokon belüli decentralizációs folyamat további lehetőségeket ad a régióknak arra, hogy választ adjanak ezekre a kihívásokra, és az administratív kapacitás növelése pedig lehetővé teszi a régiók számára, hogy nagyobb összeget hívjanak le az európai forrásokból, és ilyen módon még nagyobb hasznot hajtsanak a kohéziós politikai eszközök. Az infrastruktúra, és itt mindenfajta infrastruktúrára gondolok, az infrastruktúrához való hozzáférés, mondom, szociális, oktatási, szállítási, ITC, infrastruktúrára gondolok. Nos, a hozzáférés biztosítja majd az európai állampolgárok számára, hogy teljesen kihasználják és elérjék fejlődési potenciáljukat. A helyi és a regionális trendeket, ugyanakkor minden egyes régió sajátos helyzete kell, hogy meghatározza majd, és így további hozzáadott értékkel jár majd a munka, hiszen a régiókban ott van, jelen van a potenciál, és ezeket felhasználhatjuk az állampolgárok érdekében. Mégpedig úgy, hogy ezek gyorsabb vagy lassabb szociális kohéziós kihatásokkal járnak. A szolidaritás és a gazdasági egyensúly is nagyon fontos európai értékek. azért, hogy ezeket az értékeket támogassuk a jövőben is, közös erőfeszítésekre van szükség, melyek hosszú távú perspektívába ágyazódnak be. Kedves kollégák, természetesen mindig van lehetőség arra, hogy javítsunk, módosítsunk egy jelentéstervezetet. A címe nagyon széles kérdésre reflektál. Igyekeztem általános észrevételeket tenni, majd pedig három specifikus területre fókuszálni, ahol konkrét javaslatokat tettem azért, hogy az európai kohéziós politika további hozzáadott értékkel járjon. Természetesen kíváncsian várom az önök észrevételeit, felvetéseit, kérdéseit és módosítóit, és biztos vagyok benne, hogy ez a dokumentum melyről ma vitát folytatunk. Ez a dokumentum, mely a kohéziós politika kérdéseit vitatja, taglalja, világos irányt tud megszabni majd az európai végrehajtó testületnek, hogy még több pozitív eredményre eredményhez vezessenek ezek a szakpolitikák. Kíváncsi várom az önök észrevételeit, és köszönöm szépen a figyelmüket. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát a jelentésről. If there are no... Yeah, Mr. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy képviselő, Voorzitter, dank u wel. Uh, met name ook voor uh, datgene wat er is, is neergelegd nu. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen ezt a felvezetést. Nos, azzal kezdeném, hogy a címe picit zavarba hoz. Mert hogy eh, az volt a meglátásom, hogy a célja ennek a jelentésnek jelentősen kitől arra, hogy a világversenyben milyen plusz erőfeszítést kell tennünk. És ahogy a jelentéstevő megfogalmazta, versenyre lehetőség van, és, és arra is, hogy kiki hozzájáruljon a jelentés tovább javításához. És az a dokumentum, amelyet a bizottság készített el, sok mindenre kitér és aztán más szempontokat is említhetünk, a finn miniszterelnök is foglalkozott a témával, és az is felmerül, hogy melyek azok a területek Európában, amelyek jól működnek, sőt, egészen kiválóan működnek. Olyan ágazatról van szó, amely egyre inkább ki van téve a világversenynek. Egészen biztos, hogy miatt nagyon sok egyéb szempontra is ki kell térni majd. De jó kiindulási alapról van szó. Továbbá azt remélem, hogy majd ki lehet domborítani, hogy mennyire fontos az emberi tényező. Egy átmeneti kort élünk meg. Látjuk azt, hogy demográfiai szempontból milyen visszaesések következnek be. Ennek is megvan a nagyon jelentős kihatása a versenyre, legalábbis én ezt így látom. Már most látszik, a folyamat. Például Indiában sokkal több technikus mérnököt tudtak kiképezni egy év alatt, mint mi Európában tíz év alatt. Tehát ilyen szempontok is felmerülnek, és etikai szempontok is. Most pedig ott tartunk, hogy a vállalkozások korlátok nélkül bárhol letelepedhetnek, és ha ez így van, akkor erre is ki kell térnünk. Rendelkezésünkre áll most már a Lisszaboni szerződés, a kohéziós politika is. Így módon kitekintőbben kellene a kérdést körbejárni. Említetek más szempontot is, nevezetesen azt a periódust, amely majd 2013 után következik be. Ennek keretében a konvergáló régiókra kell majd ö, koncentrálnunk, illetve egyéb régiókra, a kettes célkitűzési, illetve a hármas célkitűzési régiókra. Van már kellő tapasztalatunk ezen a téren, azt is tudjuk, hogy Brazília és az unió között egy megállapodás született a tudásanyagnak kicserélésére, a tudás megosztására, a kohéziós politika jövőjére szempontjából a parlament kinyilvánította támogatását, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan is inspirálódhatunk abból a munkanyagból, amely elkészült. Teljes mértékben kész vagyok arra, hogy hozzá segítsek ahhoz, hogy ezek az ajánlások még konkrétabbá váljanak, többek között a tekintetben is, ami a címet illeti. Tehát ten rendben versenyről esik szó, globális versenyképességről, Rendben, de hát nézzük meg, mi történik körülöttünk. A világ változik, és az OECD jelentésből ki kellene még indulnunk, ami kiváló különben. Köszönöm szépen. Thank you. from Schröder. Köszönöm szépen, Schröder asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Jean-Paul Musset nevében szólalok fel, aki úgy gondolta, hogy később kerül sor erre a jelentés vitájára, ezért nincs itt. Van egy-két észrevétel, amelyet feljegyzett. El is mondom. Egyrészt megállapítottam, hogy ez a jelentés az infrastruktúra tekinti a régiók versenyképességének alapjául biztosítékának. Úgy hiszem, hogy a legtöbb régióban ez már nem igaz. Egy-két régióban talán ez a kijelentés megállja a helyét. Fanniszterő kollégának igaza van, hogy a 2020-as, Európa 2020-as stratégia, a Barózsó stratégia azt mutatja, hogy a versenyképesség területi sokkal messzebb kell mutatnunk, messzebb kell lépnünk. Egyrészt a tudás és az innováció kell, hogy fontos elemévé váljon a versenyképességnek, és ez teljesen hiányzik ebből a jelentésből. Hangsúlyozni kell, hogy a gazdasági fejlődésbe, különösen a fenntartható fejlődésbe való befektetés adja ma a versenyképesség zálogát, és aki itt a leggyorsabb, annak lesz esélye, hogy a globális piacon a termékeket eladja. Ez a szempont is hiányzik a jelentésből. Ezen felül még egyszer mondom, hogy a versenyképesség egy-két régióban lehet, az in, a infrastruktúra múlik, de sokkal inkább úgy gondoljuk, hogy a fenntartható gazdaságba való investíciók döntenek erről, és így ez összefügg a szociális kohézió kérdéseivel is, és lehetővé teszik, hogy a távolabbi régiókat ne a központhoz igazítsuk, hanem a saját fejlődést biztosítsunk sáru, számukra. Ez is hiányzik a tervezetből. Ám a hatos bekezdést üdvözöljük. Üdvözöljük tehát azt, hogy a multi-level governance-ről beszél itt, mint egy lehetőségről, melyel előbbre juthatunk, Ugyanakkor a nyolcas bekezdés arról beszél, hogy a bizottság, a tagállam és a régiók szerződést kössenek. Hát 2002-ben ez már működött, ez már létezett egy ilyen rendszer, de ez nem működött. Üdvözlöm, hogyha a jelentéstevő megvizsgálja e régi e rendszernek a csődjét, és ez alapján új bevezetésre tesz javaslatot, de csak így ötletelni ez nem elegendő. A 11. bekezdés pedig nagyon mélyrehatóan szól arról, amiről épp a munkacsoportban vitázunk, ugye ez a GDP és egyéb kérdések munkacsoportja. Ezért azt gondolom, hogy a 11-es pont így nem tartható fenn, hiszen a viták teljesen más irányba mutatnak ebben a munkacsoportban. Ennek megfelelő módosítót fogunk benyújtani, hiszen úgy gondoljuk, hogy a GDP és a Gini összekapcsolása jobb regionális politikát tesz lehetővé, különösen azon régiók esetében, amelyek nem a klasszikus 75 kritérium által írhatók le. E, ilyen értelmű módosítókat fogunk begyújtani. Köszönöm. Herzlichen Dank, Frau Krelke, bitte schön. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon vár, nagy izgalommal vártam a jelentést, mondja Krél asszony, mert nem igazán tudtam elképzelni, hogy mi fog ebben szerepelni. Nagyon izgalmasnak tartom a jelentéstevő anyagát, de azt szerettem volna, hogyha még lenne egy kis ötödik fejezet is ebben a jelentésben, és ebben világosá tehetnénk, amit nagyon fontos számunkra, az elkövetkezendő hónapok vitájában is ez fontos szerepet játszik, hogy a kohézió az Európai Unión belül miért járul hozzá a versenyképesség eh, erősítéséhez, hogyan járul hozzá. Elég, hogyha erősek a, erős az ipar, erős az export, nem kell eh, túlságosan részletekbe menni, de ez a jelentés kiváló lenne, és e, elmondhatnánk azt, hogy a kohéziós politika miért annyira fontos annak érdekében, hogy a versenyképesség e, megvalósuljon, erősödjön. Emellett egy kicsit hiányolom ebből a jelentésből a fenntartható fejlődést hogy világossá tegyük azt, hogy a gazdasági fejlődés önmagában még nem erősíti a versenyképességet, nem csak ettől függ a versenyképesség, hanem közös és fenntartható fejlődésre van szükség az Európai Unióban. Annak érdekében, hogy a versenyképesség hosszú távon is fennmaradjon. Természetesen még összeülhetünk, még beszélhetünk erről, hogy hogyan lehet ezt a legjobban a jelentésben fölvenni. De minden esetre nagyon jónak tartom a jelentést, főleg tekintettel arra, hogy ősszel milyen vitát fogunk folytatni az Európai Bizottsággal. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Manesko asszony kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a kollégámnak Luhán úrnak a jelentésért. Azt gondolom ugyanis, hogy a kohéziós politika és a versenyképesség kulcsfontosságú elemek, amelyek hozzájárulnak az európai integrációhoz. És természetesen a versenyképesség nem valósulhat meg a megfelelő kohéziós politika nélkül. Ezért én azt gondolom, hogy a jelentésnek konkrét javaslatokat kellene tartalmaznia. Világos irányokat kellene felvázolnia, és világosá kell tennie azt is, hogy az Európai Uniónak és a tagállamoknak milyen felelősséget kell vállalniuk. Visszatérve a szövegre, természetesen a kohéziós politika alá támasztja a fejlődést és kihatással van egyes régiók, a régiók komplex probléma megoldására. De ezeket a problémákat integrált módon kell megközelíteni. Integrált koncepcióra van szükség, és ezt kell megemlíteni, és erre kell kitérni a szövegben. Emellett azt is megjegyeztem, hogy ez a jelentéstervezet nagyon sokat beszél az infrastruktúra és a versenyképesség összefüggéséről. Természetesen az infrastruktúra fontos faktor, fontos tényező, de nem ez az egyetlen. Azt is figyelembe kellene vennünk, hogy vannak más tényezők is, közöttük a növekedés és a foglalkoztatás. Összefüggésben a regionális teljesítménnyel. Egy másik tényező lehetne az európai alapok felhasználásának mértéke. Emellett a jelentésben meg kellene említenünk azt is, hogy a vállalkozói potenciál erősítése is nagyon fontos a régiókban. Emellett nagyon örülnék, hogyha a szövegben megemlítenék azt is, hogy hogy támogatni kell a vállalkozói szellemet regionális és helyi szinten hiszen ez a régiók közötti versenyképesség erősítésének a záloga. Emellett hangsúlyoznunk kellene azt, hogy a kísérleti projektek milyen fontos szerepet játszanak, hiszen ezekkel sikerülhet az új kihívásokhoz alkalmazkodni, és a megfelelő finanszírozás megtalálása sem utolsó szempont. Elnök, köszönöm szépen. Piper úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Engem meggyőzött ez a jelentés. Azt hiszem, hogy olyan jelentéstevőt ö, sikerült találnunk, aki ugye új tagállamból érkezett, és világosan határozza meg a szükségleteket. Ö, máshogy, mint ahogy ezt mi tettük még annyit mondanék, hogy infrastruktúra nélkül, a kollégáknak mondom ezt, az infrastruktúra nélkül, utak nélkül, energia nélkül, telekommunikáció nélkül nincsen fejlődés. És sajnos Kelet-Európában az a helyzet, hogy ez az alap. Ez után lehet majd kezdeni a környezetvédelmi kérdéseket, ökológiai kérdéseket, természetesen a tervezés során ezt is figyelembe kell venni. De hogy ez a jelentés az infrastruktúrára helyezi a hangsúlyt, ezt én teljesen jogosnak tartom. és ebben az értelemben kell a hozzászólásokat értelmezni. Ami a Gini koeficienst illeti, és az indikátorokat, hát ez a Gini koeficiens szerintem ideológiába csomagolt álmodozás. A gazdasági teljesítményt kell figyelembe venni, és itt ezt csak GDP-vel lehet mérni, minden más mérési indikátor teljesen elrugaszkodott a valóságtól. Kérem, hogy ebben erre ne térjünk ki, mert ez tényleg végeredményben nem vezet sehova. És a végén nem valósul meg a kompenzáción alapuló regionális politika. Lenne egy kérdésem a jelentéstevőhöz. Ezek a globális támogatások, amelyeket kapnak a régiók, milyen szinten számolják ezeket el, ezt nem teljesen értettem. E, ki felelős ezekért, tartalmilag, politikailag, pénzügyileg, ki számol el ezekkel a pénzekkel? Végül pedig lenne még egy megjegyzésem a igazgatási ellenőrzés szempontjából. Azt hiszem, hogy ahogy Manescu asszony is mondta, a tanúsításokra kellene jobban odafigyelni. Egy európai szintű igazgatási tanúsítványi rendszer fontos lenne. Hogyha egy igazgatásnak végre hihetünk és végre bízhatunk benne, akkor ennek adjunk egy tanúsítványt, és akkor ez a jövőre is a bizalom záloga. Köszönöm szépen. Lukaszjevszka asszony következik. E, e, bardzo. Ja mam takie trzy e, uwagi. Czy Köszönöm szépen. Három megjegyzésem lenne. Nagyon sokan beszéltek a régiók versenyképességéről az Európai Unión belül. Én mindazonáltal azt gondolom, hogy a globális versenyképesség az, ami alapvető jelentőségű. Az Európai Unió versenyképessége, az Európai Unió mint régió, önmagában vett régiónak a versenyképessége. Hogyha összehasonlítjuk ezt a versenyképességet, hogyha szeretnénk összehasonlítani a versenyképességet más régiók versenyképességével, akkor meg kell értenünk, hogy a gazdasági, szociális és területi kohézió kulcsfontosságú. Luhán úr jelentését üdvözlöm, és kiváló a megközelítése. Ahogy az előző hozzászóló is mondta, az új tagállamokból érkező mm, képviselők mégis máshogy látják, más szemüvegen átlátják a helyzetet. Hogyha megnézzük az Európai Unión belüli versenyképességet a régió között, akkor érdekes végkövetkeztetéseket vonhatunk le. Anélkül, hogy az infrastruktúrát finanszíroznánk, az új tíz Európai Uniós tagállam folyamatosan nem elmaradott lesz, hogyha tehát az infrastruktúrát nem támogatjuk és nem finanszírozzuk. Hogyha a fenntartható fejlődésre helyezzük hangsúlyt, akkor nem leszünk képesek teljes versenyképességet elérni. De persze egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondják, hogy az innovatív ágazatokba kell beruháznunk. Mert globális szinten az Európai Uniónak, Unióban nagyobb beruházásokra van szükség az innováció területén. Egyetértek van Nisztelrooy úrral is. hiszen valóban hatalmas nagy különbségek vannak. azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unióban milyen oktatási lehetőségek vannak, milyen oktatási lehetőségeket találnak az egyetemisták, és eh, Kínában mi a helyzet. Köszönöm szépen, mondja az elnök, megadom a szót a következő hozzászólónak. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Matula úr. Szeretnék hozzászólni én is. Remélem, hogy nem fogok mindent megismételni, amit már elmondtam, de először is gratulálni szeretnék Luhán úrnak, hiszen nagyon bátor megközelítést választott. És egy nagy kihívást mutat fel, mutat be nekünk. Vagyis a kohéziós politika szerepe a jövőben, ez a, ennek meghatározása a nagy kihívás. Azt gondolom, hogy nem szabad semmiképpen elkövetnünk azt a hibát, hogy a kohéziós politika szerepét lekicsinyítjük. Ez történelmi jelentőségű. A kohéziós politikának az elsődleges célja az volt, hogy az hogy az egyensúlytalanságokat megszüntesse az Európai Unió különböző régiói között. Én is, és Luhán úr is olyan Európai Uniós országból érkeztünk, amelynek még mindig nagyon sok dolga van, nagyon nagy feladata van a felzárkózás területén. Az infrastruktúra ebben nagyon-nagyon fontos szerepet játszik, ahogy Luhán úr is írja. Az új tagállamok számára az infrastruktúra hiányossága az egyik legnagyobb probléma. Mondhatnám azt is, hogy a egyetlen olyan közlekedési eszköz van, amely ugyanolyan gyorsan halad Kelet-Európában, mint Nyugat-Európában, ez pedig a repülő. Mert hogyha valaki például autóval utazik, akkor minél keletebbre megy Európában, annál lassabban tud haladni az autójával. Egy kelet-európai ország képviselőjeként azt mondom, hogy a kohéziós politikának ezt a szerepét mindenképpen fenn kell tartani. Nagyon nagy különbségek vannak a fejlődésben, és ezt ezeket a különbségeket le kell dolgozni. A jelentés emellett egy másik fontos témára is utal, az, az administratív teher csökkentése, ami az alapok finanszírozását illeti. Egyre gyakrabban olyan esetekről beszélünk, régiókról, országokról, hogy ezek a régiók és az országok egyszerűen lemondanak az európai alapok felhasználásáról, mert olyan hatalmas bürokratikus terhek merülnek fel ezzel kapcsolatban. Akár Franciaországban is vannak ilyen régiók, inkább lemondanak az európai forrásokról. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy hatékony megoldásokat találjunk, hogy egyszerűsítsük a, a finanszírozáshoz való hozzáférést. A jelentés emellett a regionális sokszínűségre is kitér, illetve a területi potenciál erősítésére. Azt gondolom, hogy nagyon is jó forrásaink vannak, olyan forrásaink, amelyeket mindenképpen érdemes és kell is használni. Azzal zárnám, hogy még egyszer elmondom, hogy Nagyra értékelem a jelentéstevő megközelítését, munkáját a kohéziós politikával kapcsolatban. És osztom álláspontját azzal kapcsolatban is, hogy ezeket az egyensúlytalanságokat mindenképpen le kell küzdeni. Európa különböző régiói között homogénebbnek kell lennünk, hogyha vezető szerepet akarunk játszani globális szinten. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Az Európai Bizottságtól nincs itt senki. Úgyhogy Luhán úrnak adom meg a szót, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Biztos vagyok benne, hogy jövő, hogy együtt nagyon is minőségi és jó minőségű jelentést tudunk készíteni a kohéziós politikával kapcsolatban. Köszönöm a hozzászólásaikat, köszönöm a, az elmondott véleményüket. Ezek mindenképpen fontosak voltak és szükségesek voltak, hiszen csak ezek segítségével tudom a jelentésemet véglegesíteni. Lenne néhány megjegyzésem először is, ami a címet illeti. Hát igen, a cím egy kicsit nehézkes, és hosszú. És a valóság nagy szeletét tükrözi. Nem igazán, hogyha valaki ezt elolvassa, nem igazán tudja, hogy mit várhat ettől. Van Nistelrooy úr azt mondta, hogy specifikusabb, konkrétabb javaslatokat vár egy ilyen jelentéstől. Hogyan tudunk globális szinten mobilizálni? Hát én annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy mi, az Európai Unió, mi mit kell, hogy tegyünk annak érdekében, hogy globálisan versenyképesebbek legyünk, erről kellene, hogy szóljon a jelentés. Matula úr is azt mondta, hogy először a saját portánkon kellene rendet tenni, hogyha hogyha fel akarjuk venni a versenyt gazdasági szinten, szociális szinten a világ többi részével. Ezt meg is fogjuk tenni, hogyha a tudásalapú társadalomra eh, helyezzük a hangsúlyt, hogyha infrastruktúrába ruházunk be, hogyha megszüntetjük a különbségeket ezen a területen, illetve hogyha támogatjuk azokat a törekvéseket, amelyek a kiegyensúlyozottabb és igazságosabb munkaerőpiacot célozzák meg európai szinten. Hogyha azonban szeretnénk Kínával vagy Indiával eh, jó értelemben szembeszállni, eh, gazdaságilag felvenni a versenyt. Nos, hát Van Nistelrooy úr ezzel kapcsolatban elmondta, hogy egy év alatt India eh, több mérnököt képzett ki, mint mi Európában tíz év alatt. Jó, hát ez igaz. És akkor mi most mit tegyünk? Az Európai Unió mit tegyen? 500 millióan élünk itt eh, Európában, az Európai Unióban, ez kevesebb, mint fele eh, az indiai lakosoknak. Mit fogunk tenni mi? mi, hogyan, fogunk, hogyan fogjuk fenntartani ezt a fejlődést, hogyan fogunk tudni tovább, továbbra is felvenni a versenyt, hiszen ők is tovább fejlődnek, az ő fejlődésük is halad, ők sem állnak meg, és ezért gondolom, én azt, hogy az európai szint rendkívül fontos az egyensúlytalanságok elleni harcban konvergencia eh, régiókról beszélünk. Akár szeretjük, akár nem, akár tetszik, akár nem, be kell látnunk azt, hogy az új tagállamokra kialakított célkitűzések, hogyha ezeket összehasonlítjuk a nyugat-európai eh, célkitűzésekkel, hát ezek nem ugyanazok, mert a fejlődés nem ugyanazon, nem ugyanazon a szinten áll. Amikor eh, az Európai Unió terjedéséről beszélünk, bővítéséről beszélünk, mindig hozzá tesszük azt, hogy az értékekre kell koncentrálni. Na most a gazdasági versenyképességre is koncentrálnunk kell, ez pedig fejlődéssel és a piac kibővítésével tudjuk elérni. Jobban jobb autókat kell gyártani, jobb motorokat kell gyártani, stb. stb. De nem vagyok benne biztos, hogy ez globális szinten uh, növeli-e az, növeli az autó e, eladási számainkat. Tehát globális szinten ez segíte nekünk, abban nem vagyok biztos. Mégis 2004 és 2008 között az Európai Unió 10 e, országgal bővült, és e, közös piacot akarunk létrehozni, megvannak ennek, és szeretnénk ennek a 27 országnak egy közös piacot létrehozni. Ennek megvannak a pozitív hozadékai, megvannak a negatív oldalai. Közben a Lisszaboni szerződés azt mondja, hogy Európán kívül kell koncentrálnunk, Európán kívülre tehát nem csak arra kell figyelnünk, hogy Európán belül milyenek az egyensú, egyenlőtlenségek, milyen a fejlődés, hanem kifele kell koncentrálnunk, Kínára, Oroszországra kell tekintenünk. Hát ez nagyon nagy kihívás. Ugye az infrastruktúrát az infrastruktúra fejlesztését neveztem meg központi elemként ebben a jelentésben hogyha nincs infrastruktúra, közlekedés, energia, távközlés, hogyha nincsen átfogó és megalapozott infrastruktúra, akkor nincs kohéziós politika sem. Ezért van az, hogy először is ezekkel a problémákkal kell szembenéznünk, hogyha versenyképesek akarunk lenni globális szinten. ami a régiók, a nemzeti kormányok és az Európai Uniós szint közötti mm, megközelítést illeti, hát el kell mondanom, hogy a 2020, 2020-ra Európa a régiók Európája lesz. Ha megnézzük Nagy-Britanniát, Franciaországot, Németországot, ott regionális fejlesztési tervek léteznek, ez az Európai, úr, az Európai Bizottsággal egyeztetett, vagy legalábbis az Európai Bizottságnak benyújtott regionális fejlesztési terveken alapul a pénzelosztás. Most persze lehet egyszerűsíteni a bürokráciát, lehet egyszerűsíteni a finanszírozást, közvetlenebbé lehet tenni a kommunikációt, és ezzel erősíteni a fejlődést. Emellett azt gondolom, hogy itt mi, a brüsszeli irodáinkban, vagy mondjuk egy tagállami fővárosi kormányzati vagy parlamenti irodában az emberek nem igazán kapnak olyan átfogó képet egyes régiók állapotáról, mint a regionális képviselők. Hát pontosan erről szól a jelentés, hogyha megállapítjuk, hogy egy bizonyos régiónak bizonyos potenciálja van, akkor erre koncentráljunk, és ezt próbáljuk erősíteni és akkor jobbak lesznek az eredmények. Hogyha például mindannyian tudjuk, hogy Németország e, csodálatos autógyártó, hát akkor támogassuk a német autóipart. Tudjuk, hogy Kelet-Európában nagyobb infrastruktúrális beruházásokra van szükség, hát akkor koncentráljunk erre. Mindazonáltal az általános cél az kell, hogy legyen, hogy új munkahelyeket eh, teremtsünk, és legyünk versenyképesebbek globális szinten. Krél asszony azt mondta, hogy a fenntarthatóság nagyon fontos. Igen, valóban hosszú távra kell gondolnunk, eh, hosszú távon kell gondolkodnunk eh, a fenntarthatóságot tekintve. El kell kerülnünk a rövid távú gondolkodást. Többször is említem a jelentésemben a folyamatosság, folyamatosságot. Ugye folyamatosságot kell teremteni a célok, meghatározott célok között is van egy bizonyos finanszírozási struktúránk európai szinten. Vannak a pozitív eh, hatásokkal rendelkező projekteket eh, fenn kell tartani, ezek folyamatosak kell, hogy legyenek. Amikor pozitív hatásokról beszélek, akkor nyilván gazdasági, szociális pozitív hatásokról beszélek. Ez a jelentés az Európai Uniós eh, alapok 2013 utáni elosztására is koncentrál. Ezért javasoltam azt, hogy, hogy a GDP, GNP legyen az egyik elem, és a regionális jellemzők legyenek a második kritérium, és nyilván rövid és hosszú távon is a munkahelyteremtés egy nagyon fontos tényező. A nagy projektek, kísérleti projektek támogatásával kapcsolatban elmondanám, hogy igen, hogyha gazdasági szempontból ütős eredményeket akarunk elérni, akkor elég bátraknak kell lennünk, és, és nagy projekteket kell indítanunk. A kérdésem az, hogy ki vállalja ezekért a felelősséget, ki legyen felelős, ki legyen illetékes. A nemzeti kormányok, az Európai Uniós szint, lehet, mi, mi, mi tudjuk, tudunk erre befolyással lenni, tudunk erre választ adni? Egy a, a, pontosabb, jobb, egyértelműbb kohéziós politikával? Ez kérdés, részemről is kérdés ez, de talán vitatkozhatunk erről, és megbeszélhetjük együtt. Ami a vállalkozási szellemet illeti, ez tényleg elengedhetetlen. hiába van jól működő helyi vagy regionális önkormányzatunk, hogyha ennek a régiónak a gazdasági mm, szereplőit nem vonjuk be. Egy nagy vállalkozás, vagy tíz nagy vállalkozás mondjuk, meghatározhatja egy régiónak a, a, az adottságait, meghatározhatja egy régiónak a profilját, és ezeket ösztönöznünk kell, támogatnunk kell. Köszönöm Piper úrnak a hozzáállását és a szavait. Ő nyugat-európai országból érkezett, ahol kiváló az infrastruktúra, de szeretnék köszönetet mondani mégis, mert ő ezzel a háttérrel is felismerte, hogy mennyire nagy szükség van az egyensúlyra, mennyire nagy szükség van arra, hogy kiegyensúlyozzuk az infrastruktúrális adottságokat a Nyugat és Kelet-Európa között, csak így lehetünk versenyképesebbek. Ez elengedhetetlen. Saját tapasztalatból beszélek. Én egy német cégnek dolgoztam korábban, amely új beruházási lehetőségeket keresett. 30 kritérium alapján állított össze egy listát, és ezen kritériumok alapján választott egy beruházási régiót. Aztán 20 kritérium alapján, 20-ra szükített a kritériumokat, és így választotta meg, hogy melyik városba ruházom be. A második kritérium az infrastruktúra volt, a megközelíthetőség. Három városra szűkült aztán a lista, és a végső győztes az volt, amelyiknek a legjobb volt az infrastruktúrája. Lehet, hogy más szempontból kevésbé volt versenyképes ez a város, de infrastruktúrálisan mindenképpen. És ez a város több mint 300 millió eurós beruházásból ból részesedhetett két éven keresztül, és a többi város, amelyik lekerült a győztes, list, győztes listáról, hát e-, ezt a lehetőséget szalasztotta el, amiatt, hogy az infrastruktúra megközelíthetés nem volt megfelelő. Hát ezért hangsúlyoztam én az infrastruktúrát. Azért, mert ez kiváló lehetőséget teremt a régiók számára. Lehetővé teszi, hogy az adott régióban, az adott városban élő emberek éljenek a lehetőségekkel. A következő kérdés, vagy még mindig az a kérdés, hogy a beruházásokat ki irányítsa, ki legyen az illetékes, melyik szint? Nos, hát legyünk őszinték, minket egy bizonyos politikai rendszer termelt ki, hogyha az Európai Unióban a politikai és adminisztratív szinteket össze akarjuk hasonlítani, látjuk, hogy hatalmas különbségek vannak az unión belül is. Ez a helyzet. Ezt össze akarjuk kapcsolni a kohéziós politika vitájával? Hát ez is jó kérdés. Az, a politikai rendszer uh, úgy alakult, hogy négy évente ugye választásokra kerül sor, és a kormányváltásra kerülhet sor. És ez a ezek a kormányok felelősek a finanszírozásért, illetve a források elosztásáért. Lehet, hogy egyes országokban más kormány van, más politikai párt adja a kormányt. Nos, hogyha ezeknek a finanszírozási forrásoknak az elosztását politikai pártokhoz kötjük, politikai támogatáshoz kötjük, akkor lehet, hogy egyes régiók hátrányt szenvednek, mert nem az az adott politikai párt adja a kormányt, vagy az önkormányzatot, mint amelyik felelős a pénzek elosztásáért. A nemzeti fejlesztési tervek ugye elkészültek az egyes tagállamokban. Az Európai Unió ezeket megkapta, bizottság és jóvá hagyta. Tudnunk kell, hogy a politikai vagy közigazgatási tényezők nem szabad, hogy negatívan befolyásolják a pénzek elosztását az egyes régiókban. Kialakulhatnak olyan helyzetek, amelyekben mondjuk helyi vezetők gyengébbek vagy nincsen kezdeményezőkészségük, nem igazán kompetensek egy bizonyos területen most akkor ezt a régiót magára hagyjuk? Azért, mert a politikai vezetőknek itt, politikai vezetők itt nem eléggé kompetensek? Azt gondolom, világosan meg kell határozni az illetékességeket. Ezért nyújtottam be ezt a javaslatot. Stratégiai regionális fejlesztési tervet kellene létrehozni. Ezt a tervet európai szinten vitassuk meg, mert így az Európai Unió világos képet kaphat a fejlesztési trendekről és ezeknek köszönhetően, vagy ennek köszönhetően világos kritériumok alakulhatnak ki, kritériumaink lesznek arra, hogy hogyan, mi alapján támogassuk az infrastruktúrás beruházásokat, a gazdasági, szociális fejlesztést, a foglalkoztatás bővítését. És ez teszi majd lehetővé, hogy, hogy Kínával, Indiával, Oroszországgal jobb gazdasági fegyverekkel tudjunk szembeszállni. Teljes mértékben egyetértek az gazdaság fontosságával. Én is gazdasági területen szereztem a diplomámat. Tudom, hogy a versenyképesség az, ami versenyképesség növelése vagy erősödése az, ami több munkahelyet teremt. Hogyha versenybe helyezzük egymással a különböző régiókat, akkor nyilván ennek eredménye a munkahelyteremtés lesz a kohéziós politikát eh, megfelelő szintre kell helyezni. Azt gondolom, hogy a kohéziós politikának eh, fényes története van, és eh, tovább fejlődhet, hogyha szigorú kritériumok alapján folytatjuk ezt, és hogyha minden régiónak a gyenge és erős oldalát figyelembe vesszük, és világos célokat határozunk meg. Vagyis eh, ez a cél az kell, hogy legyen, hogy Amerikával, Kínával, Indiával szemben erősödjünk. És emellett azt se felejtsük el, hogy minél gyorsabban kell eh, felvennünk a harcot. Várom a további hozzászólásokat, eh, gondolatokat, ötleteket, az egyéni módosításokat, és köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Thank you very much indeed. You have already... Köszönöm szépen. El is mondta, hogy nyitott a módosítók irányába, és most bejelenthetem, hogy a módosítók benyújtásának határideje június 28-a, 12 óra, és július 13-án a Regiben szavazunk erről a jelentéstervezetről és a szeptemberi második Strasbourg plenárison szavazunk a plenárison. 9-es napi rendi pont. Helyes kormányzás az EU regionális politikája területén, az Európai Bizottság segítségnyújtási eljárásai és az általa végzett ellenőrzés. Maneszko Asszonya jelentéstevő asszony, ővé a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is meg szeretném köszönni minden árnyék jelentéstevőnek, és az összes kollégának, akikkel találkoztam, és akikkel konzultáltam. Konzultáltam az önkormányzati szövetségekkel, az kis és középvállalatok Európai Szövetségével, a bizottság képviselőivel és a régiók bizottságának képviselőivel. Mindenkinek meg szeretném köszönni ezt az együttműködést, és igyekeztem minnyájuk felvetéseit figyelembe venni, és igyekeztem az ő észrevételei közül lehető, a lehető legtöbbet integrálni a jelentésemben. Nos, mint korábban mondtam, úgy hiszem, hogy az európai szakpolitikák hatékony alkalmazása jelentős mértékben függ attól, hogy hogyan sikerül ezeket a politikákat kialakítani egyrészt, másrészt pedig a helyi és a regionális szintek végrehajtási kapacitásán is sok múlik. A több szintű kormányzás, a multi-level governments, a kohéziós politika fontos eleme és a helyi és a regionális hatóságok aktív integrációja már a törvényeket megelőző, jogalkotás megelőző fázisban nagyon fontos. Ugyanilyen fontossággal bír az is, hogy a shared management, a megosztott igazgatás elvét érvényesítsük, és a különböző kormányzati szintek más-más felelősséggel bírjanak, kezdve az Európai Unió szintétől egészen a helyi szintig. Úgy hiszem, hogy a helyi szint bevonása a helyhatóságok bevonása a jogalkotás előkészítésébe is már nagyon fontos, hiszen kitűnően tudják, hogy eh, mire van szükségük, és ez a bevonás garantálja majd, hogy a jogszabályok jól működjenek. Mind horizontális, mind vertikális szempontjait figyelembe kell venni a multilevel governance-nek, a több szintű kormányzásnak. Természetesen meg kell hallgatni a gazdasági és a szociális szereplők véleményét is, nagyon nagy szükség van erre, akkor, hogyha hatékony együttműködést szeretnénk elérni, és a szakpolitikák integrált megközelítését akarjuk alkalmazni. A multi-level governance, a többszintű kormányzás ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a területi együttműködés potenciálját jobban kihasználjuk, és ezért gondoljuk azt, hogy nagyon hasznos volna a tagállamokat arra biztatni, buzdítani, sürgetni, serkenteni, motiválni, hogy az ACDC-k <clears throat> eredményeit figyelembe vegyék, és um, konzultáljanak az érintettekkel. Úgy hisszük, hogy a regionális politika integrált megközelítése még hatékonyabb a, az eredmények számára, és úgy gondoljuk, hogy ezt a megközelítést kötelezővé kellene tenni a helyi és a, meg, és a regionális hatóságok számára. Hiszen a tagállamok fontos szerepet játszanak a helyi és a regionális hatóságok megerősítésében, az európai projektek végrehajtásában. Ezért arra teszek javaslatot, hogy egy helyi fejlesztési módszertan dolgozunk ki, mely a helyi partneri kapcsolatokon nyugszik, különösen a városi, a rurális vagy a határokon átnyúló kérdések taglalása során. Ezért tehát a partneri kapcsolat közös definíciójára van szükség, és arra kérem a bizottságot, hogy álljon elő egy ilyen definícióval, azért, hogy a regionális és helyi hatóságok közötti partneri kapcsolat lehetővé váljon. Azt is kérjük a bizottságtól, hogy vegye figyelembe a általunk felvetett szempontokat, és segítsen a legjobb gyakorlatok, a híres hírhet best practice-ek disszeminációjában vagy terjesztésében, továbbadásában. A kohéziós politika további pozitív eleme a rendelet módosításából ered illetve a maga rendelet módosítása pozitívan értékelendő, de úgy gondolom, hogy az egyszerűsítés folyamatát 2013 után is folytatni kell. És nem csak a gazdasági válság miatt kell egyszerűsíteni az igazgatást, hanem a szakpolitika további fejlesztése érdekében is imperatívikusan egyszerűsíteni kell, vagy mondjuk magyarul imperatívikusan szimplifikálni kell. A szociális partnereket és az egyes szereplőket is be kell vonni az együttműködésbe. A tagállamoknak pedig az a feladatuk, hogy növeljék a helyi és a regionális hatóságok kapacitását. Úgy hiszem, hogy ezek az intézkedések mérvadóak, hogyha hosszú távon egy eredményorientáltabb politikát akarunk elérni, egy olyan politikát, melyet egyszerűbb lesz végrehajtani, és amely láthatóbb eredményekkel jár majd a szereplők számára is. Egy ilyen megközelítéssel meggyőződésem szerint sikerül majd csökkenteni a hiba százalékot, különösen a jogosulatlan kifizetések százalékát a, és a közbeszerzési tévedéseket. Ezért javaslom, hogy különböző tréning, képzési programokat dolgozzunk ki az ilyen aspektusok figyelembevételének érdekében, és az Európai Bizottság az, amelynek feladata, hogy ellenőrizze és szervezze az ilyen szervezéseket, a, ilyen képzéseket, amelyekbe bevonnák a helyi szereplőket is. A helyi és a regionális ö, képviselők számára is folytatni kell az Erasmus programot, de ezeknek a programoknak egyértelműen az európai alapok igazgatásáról kellene szólniuk. Természetesen ehhez megfelelő költségvetési támogatásra is szükség lesz, és a régiók bizottságával is partneri kapcsolatot kell kiépíteni, annak érdekében, hogy a helyi politikákkal való kapcsolatot is meg lehessen teremteni. Meg vagyok róla győződve, hogy a többszintű kormányzás elvét a EU 2020-as stratégia végrehajtásának minden fázisában érvényre kell juttatni, biztosítandó, hogy a helyi és a regionális hatóságok mindent megtegyenek annak érdekében, hogy eredményesek legyenek ezek a szakpolitikák. Még egyszer meg szeretném köszönni az árnyék jelentéstevőknek hozzájárulásukat. Biztos vagyok benne, hogy a kollégák módosítókat is benyújtanak majd, és természetesen örömmel veszem ezeket figyelembe. Úgy hiszem, hogy Stavrakakis kollega javaslata, mely mely a jelentés tervezetben említett keret kibővítéséről szól, támogatandó, jelesül, nem csak a régiók bizottságában lévő régiókra terjesszük ki a hatályt, hanem minden európai régióra, valamint a bizottság, az Európai Bizottság technikai segítségnyújtását is köszönöm. Nagyon fontos, hogy az 12 új tagállam kiterjesszük a mechanizmusokat, de ne csak rájuk, hanem minden tagállam számára. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen segítségüket és figyelmüket is. Köszönöm szépen. Kérje valaki a szót? Van-e valakinek észrevétele, megjegyzése? Tessék, parancsoljon. Ha más nem kéri, akkor én kérem nyomatékkal szeretném megköszönni a jelentéstevő asszonynak a kitűnő együttműködést, a zöld frakció árnyék jelentőste vagyok, jelentéstevője vagyok. Nagyon jó volt az együttműködés, és kitűnő volt a kiindulási anyag. Csupán annyit említettem, hogy a civil társadalom szerepéről hallanék még szívesen a jelentéstervezetben, valószínűleg a transzparencia, az átláthatóság kérdéséről a többi kérdést ugyanakkor a jelentéstevő asszony említette és taglalta, de van még itt egy kérdésem. Piper úr a certifikáció tanúsítványjal ellátással kapcsolatban mondott valamit, de hát az ön jelentésében nem láttam erről semmit, és nagyon csodálnám, hogyha Európai Bizottság a helyi önkormányzatok működését certifikálni, tanúsítványjal ellátni akarná. Hát nem hiszem, hogy erről lenne szó jelentésben. Herzlichen Dank, mondja az elnök. Árnyék jelentéstevőként én is gratulálni szeretnék Manescu asszonynak. Manescu asszony kitűnő munkát végzett és kihangsúlyozta a többszintű kormányzás jelentőségét, mint a regionális politikák egyik kulcs tényezőjének jelentőségét, és kihangsúlyozta azt is, hogy nem csak a következő, hanem a jelenlegi programidőszakban is fontos szerepet játszik ez. A jelentés inkluzív, bevonó jellegű, és arra tesz javaslatot, hogy a kohéziós politikát jobban kiterjessze, és ez javíthat e, a szakpolitika alkalmazásán. Én csak két rövid megjegyzést szeretnék tenni. Egyrészt a bizottság stratégiai jelentésére tétetet való utalás a 2007-2013-as stratégiai időszak során hasznos volna. Hiszen fontos, hogy lássuk, hogy milyen tematikus akadályokkal állnak szemben a tagállamok, és Lássuk, hogy a pénzügyi szabályok, változó időszakok, új időszakokra való alkalmazása milyen nehézségeket jelent a pénzügyi szabályok módosítása. Ezen felül azt is hasznosnak tartanám, hogy a bizottság elmondaná, hogy az administratív kapacitások területen egyes tagállamokban miért jelentkezik mindig hiba, nehézség, illetve hogy a administratív kapacitást hogyan lehetne hatékonyabbá tenni, illetve kiépíteni. Erre várnék még választ. Köszönöm szépen. Tessék, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek kitűnő munkájához. és meg szeretném köszönni a kitűnő együttműködést, hiszen én magam is árnyék jelentéstevője vagyok ennek a dossziénak. Vannak a jelentésben egyes kérdések, amelyek nagyon fontosak. Az egyik ilyen kérdés az, hogy mennyit kapnak a helyhatóságok illetve mit kapnak. Ezen felül a 17-es pontra szeretnék utalni, amely a standardizált audit eljárás jel szükségességét hangsúlyozza ki minden szinten. Nos, Bachler professzor tegnap a vitánk, a kis szimpóziumunk során éppen erről a kérdésről mondott valami nagyon fontosat. Azt a kérdést tette fel, mennyi pénzt kapnak a helyhatóságok? hogyha egy pályázó nyer egy európai alapból valami támogatást, akkor ez a személy vagy ez az intézmény tudja, hogy legalább 8 vagy 9 különböző eljáráson kell majd végigmennie. Egy egységes audit modell kialakítása nem könnyű dolog, nagy kihívást jelent ez, de mégis megoldást kell találnunk erre a szorító problémára. Senki nem mondja, hogy ne ellenőrizzünk. Távol legyen. Mi több, az auditra szükség van. De ez az audit ne legyen a kedvezményezettek ket megfojtó teher. A kedvezményezett tudja, amikor megnyeri a pályázatot, hogy több audit eljáráson kell végigmennie, de hogy ne ennyin. Célra vezető volna, hogy egyszerűsítsük az audit eljárást úgy, hogy hatékonyságát ne veszélyeztessük. Egy másik fontos szempont, melyről a tervezet szól, az Eurostat, az Eurobarométerre utal vissza, amelyben világosan olvasható, hogy a legnagyobb bizalmat máma az Európai Unióban a helyhatóságok bírnak a legnagyobb bizalommal. Az Euróbarométer ezen felül még azt is kimutatja, hogy a helyhatóságok kat nem vonják be annyira a döntéshozatali folyamatban, mint amennyire erre szükség volna. Ezért úgy gondolom, hogy a hetes pont a jelentés tervezetben. Ezért sürget a hetes pont, és kéri, hogy a helyhatóságokat jobban vonjuk be. Fontos, hogy a helyi és a regionális szintek nagyobb lehetőséget kapjanak, és fontos, hogy jobban bevonjuk őket a döntéshozatalba. Még egyszer gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Biztos vagyok benne, hogy kitűnő együttműködést folytatunk majd a jövőben is, és kitűnő az eljelentéstervezet. Köszönöm. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Fanny Steröly képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Matula úrnak a szavait szeretném tovább folytatni közvetlenül, ami a 17-es pontot illeti. Azt mondanám, hogy tulajdonképpen egy egységes ellenőrzések kellene csak sort keríteni egyetlen egyre. Ez kellene, hogy az általános eljárás legyen. Aztán, hogyha négy év elteltével kiderül, hogy mégsem sikerült lezárni a számlákat, akkor kiderül, hogy rossz utat követtek. De mindenképpen azt kell mondani, hogy egy programra egy adit kerüljön. Persze, hogyha többfajta EU-s alapot vesznek igénybe, akkor más megoldást is el lehet képzelni, de mindenképpen tovább kell gondolni ezt a pontot. Áttérek most egy másik kérdésre. A tegnapi napon sok szó esett az egyszerűsítésről arról, hogy hogyan lehet észszerűsíteni azokat a programokat, amelyeket megosztott irányításban hajtunk végre. A többszintű kormányzás eh, ránk is érvényes erre a témakörre, a regionális eh, témakörre, de más szakpolitikákra is. Belátom, az Európai Bizottság teljesen nyitottan lépett fel és készségesen fogadta azokat a tanulságokat, amelyeket megfogalmaztuk más területen, így a mezőgazdaságnak a terén. Talán hasznos lenne az is, hogy a múlt heti európai csúcsnak a következtetéseit is végig gondoljuk, mert gazdasági kormányzásról esett szó, és több olyan tétel van, amely tekintetében eh, aláhúzhatjuk azt, hogy olyan megoldások alakultak ki a tagállamoknak a szintjét, amelyek alkalmazhatók más szinten is. És ez is összeköthető a többszintű kormányzás általános kérdéskörével. Vannak olyan tételek, amelyek szintén visszaköszönnek itt és a tanácsnak a következtetéseiben. Ami az Erasmus programot illeti, teljesen egyetértek, de ez a kísérleti projekt nem igazán volt szükséges, ezt be kell látnunk. Ezt látjuk különben abban az áttekintésben, amelyet a bizottság fogalmazott meg, mármint az Európai Bizottság. Mindenképpen ezt is jobban ki kellene domborítani. Ami pedig a tízes pontot illeti, nézzük meg azt is. Itt egy olyan megállapodásról esik szó, amelyet az Európai Bizottság és az egyéb hatósági szint köthetne egymással. Teljesen egyetértek azzal, amit megfogalmazódik. Amennyiben nem születik egy igazi kötelezettségvállalás azért, hogy összhangban lépjenek fel a különböző szereplők az Európai 2020-as stratégiának a keretében, akkor nem jutunk nagy eredményre. Ez kérdés az, hogy ki fog elkészíteni ezt a jelentést a bizottság számára. Mindenképpen a területi dimenzióra is ki kellene térnünk itt, akkor, amikor a végrehajtásról esik szó. Meg kellene még említeni a szimbolikus, az emblematikus projekteket is mindenképpen. Ezt szerettem volna kiegészítőként mondani Matula úr szavaihoz. Thank you very much indeed at this point. Köszönöm szépen. Most pedig Szandurla Johan asszonynak a bizottság részéről adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is meg szeretném köszönni Maneszko asszonynak ezt a jelentést, amely konkrét és végrehajtható javaslatokat tartalmaz, ezt figyelembe vesszük a kohéziós politika jövőjéről, 2013 utáni jövőjéről való vitában ezt. A strukturális akciók megosztott igazgatásának rendszerében fontos, hogy megtaláljuk a bizottság felügyelő szerepe, és a tagállamok végrehajtó felelőssége közötti egyensúlyt reagálni szeretnék egy-két felvetésre, és el szeretnék mondani, hogy mit tesz a bizottság a strukturális akciók ellenőrzésének tökéletesítése érdekében. Örülünk annak, hogy a bizottság hogy a jelentés a bizottság felügyelő szerepét akarja megerősíteni és a 2007-2013-as időszak segíteni fog abban, hogy az ellenőrző rendszerek jó irányba működjenek, ugyanakkor fontos, hogy az akciótervben kitérjünk a kérdésekre. A compliance assessment jelentések fontos szerepet játszanak, és ezeket hamarosan kiadjuk egy-két program kivételével a TR tekintetében a regi főigazgatóság a költségvetési főigazgatósággal együttműködik a tolerábilis, az elfogadható kockázat meghatározása érdekében. A közös audit stratégia érdekében is lépéseket teszünk, hogy célirányos audit munkát végezzünk a nagyon veszélyes vagy kockázatos területeken, elkerüljük az ellenőrzések duplikációját, és biztosítsuk, eh, hogy a nemzeti hatóságok is megkapják a know-how-t. Az elmúlt években a bizottság éves tréning szemináriumot tartott a nemzeti hatóságok számára, ahol az első és második szintes ellenőrzéseket végzik. Ez az technikai eh, találkozókon kiegészítő volt ez a szeminárium, melynek célja az volt, hogy a jó gyakorlatokat átadjuk, és a nemzeti audithatóságokat eh, helyzetbe hozzuk. Nyomunk, mindent megteszünk azért, hogy ezt a szak, szaktudást a helyhatóságoknak is átadjuk. Örömmel tájékoztatom önöket arról is, hogy bizonyos két sedelem után az SFC 2007 nyár végére elkészül, így tehát minden szint hozzáfér majd a bizottság iránymutatásaihoz. Ami pedig az egységes audit koncepcióját illeti, a 17-es pont alatt, melyről több képviselő is beszélt, a 2007-13-as rendelet az audit hatóságoknak nagy szerepet ad, és fontosnak tartja, hogy megbízható munkát végezzen. A bizottság egy eh, munkacsoportot állít föl annak érdekében, hogy az egyes főigazgatóságok audit munkáját egységesíteni lehessen, közelíteni lehessen, esetleg közös auditokat végig lehessen, végre lehessen hajtani. Ugyanakkor eh, lesznek olyan területek, ahol külön auditra szükség, lesz szükség. A jelentés tervezet eredményorientált politikát kér a bizottságtól. Arra kell gondolnunk, hogy természetesen az Európai Bizottság is figyelembe kell, hogy vegye a, a szerződések eh, előírásait. A magas szintű munkacsoport ugyanakkor megvizsgálja e javaslatok végrehajthatóságának lehetőségét, és egy olyan a eh, végrehajtási mechanizmust próbál feltérképezni, amely a párhuzamoságokat küszöböli ki. A tagállami szakértőkkel való együttműködés is nagyon fontos, annak érdekében, hogy proporcionális, arányos fellépést lehessen biztosítani, és így eh, a jövendőbeli rendeletek még jobban végrehajthatók legyenek, és a végrehajtás, valamint a program léptéke arányos legyen. A rendszerek hatékonyságának módosítására, illetve shared management módosítására tett javaslatról végezetül. Nos, a 2013 utáni időszak tekintetében ez a két legfontosabb célkitűzés, és a jelentés azt mutatja, hogy e technikai kérdések legalább olyan fontosak, mint maguk a szakpolitikai célok. Nagyra értékeljük az Európai Parlament eh, aktivitását ebben a vitában, és úgy gondolom, hogy ez a jelentés hoz, jelentősen hozzájárul majd a dolog elmélyítéséhez. Köszönöm. Thank you very much indeed. I'd like to ask Mrs. Manescu for... Köszönöm szépen, és most pedig megadom a jelentéstevő asszonynak a szót, hogy válaszoljon ezen értékes felvetésekre. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a kollégáknak, észrevételeiket, felvetéseiket, javaslataikat, meglátásaikat és kedves, biztató, bátorító, előbbre vívő szavaikat. Nagyon fontosak voltak ezek az észrevételek. Öm, meg vagyok győződve arról, hogy mint hogy az Európai Bizottság támogatólag áll hozzá a kérdésekhez, a shared management, a megosztott igazgatóság igazgatás kérdéseihez, jó esélyünk van arra, hogy konkrét javaslatokat és konkrét megoldásokat találjunk a kihívásokra. Az auditálás egységesítésére, az egyszerűsítésre, az együttműködésre és arra, hogy a helyhatóságokat regionális és helyszinte jobban, igazából jobban bevonjuk a döntéshozatali folyamatokba, és nem csak a döntéshozatalba, hanem a jogalkotást előkészítő folyamatokba is. Ezek tehát a kihívások. Szeretném még egyszer megemlíteni, hogy szükség van arra, hogy hatékonyabbá tegyük az eljárásokat, és az Európai Bizottság további támogatására is szükség van a technikai segítségnyújtás területén, segítségre van szüksége a helyi és a regionális szinteknek. Ezen felül pedig szükség van arra is, hogy szorosabb felügyeletet hajtson végre az Európai Bizottság. Azt remélem, hogy végezetül nem csak a jelentés lesz jobb, hanem hatékonyabb működik majd a rendszer, és a helyi hatóságokat is jobban bevonják majd a kohéziós politikai célok megvalósításába. Köszönöm szépen. Jelentéstevő asszony, köszönjük szépen még egyszer a munkáját. A módosítók benyújtásának határideje július 1 12 óra, a Régi Szakbizottságban. Szeptember 27-28-án szavazunk, az októberi Strasburgi plenáris pedig a plenárison szavaz erről a jelentésről. Ezzel pedig a 11-es pontra térhetünk rám ez ugye az én véleménytervezetem, az integrált tengerpolitika, vagy IMP, az elért eredmények értékelése és az új kihívások. Valaki kérje szót. Miss, You want to take the floor? Yes. Kérje szót, parancsoljon, tessék. Köszönöm. Üdvözölném, hogyha lehetőség volna arra, hogy ezt a komplikált és bonyolult kérdést még egyszer megvizsgálhassuk. És köszönöm szépen az ön véleményét. Ugyanakkor az ön jelentése nem annyira kiegyensúlyozott, mint amennyire szeretném, különösen, hogy a szigetekre koncentrál. Hát én magam is egy szigetről jövök, de az ön jelentésében a sziget kisebb, mint egy akkora sziget, melyen az Egyesült Királyság fekszik. Tehát hogy definiáljuk a szigetet? Nos, a tengeri környezet és az eko, ökoszisztémák védelme nagyon fontos, fontos a turizmus és a szolgáltatások meghozatala. Ez mind így van, ám az ökoszisztémák tekintetében nem tudjuk jelenleg, hogy az éghajlatváltozás milyen kihatással lesz a területeinkre, de már most is látjuk, hogy hatalmas árvizek pusztítanak, viharok söpörnek végig a tengerpartokon, új állat és növényfajok jelennek meg. Vannak olyan jelzések, amelyek azt mondják, hogy jelentősen nő majd a tengerek vízszintje, mások azt mondják, hogy az Egyesült Királyság nyugati partján nő majd a általános hőmérséklet. Ugyanakkor van arra is előrejelzés, hogy a golf áramlat megfordul, és nem melegíti a dél-nyugati csücskét a szigetnek, hanem hidegíteni, hűteni fogja. Nem tudjuk tehát, hogy milyen kihatással lesz az éghajlatváltozás az ökoszisztémára. Nagyon sok védő célú jogszabály létezik már a széndiokszid kibocsátás a tengerhajózás területén, vagy a, a madarak védelmére vonatkozó szabályok, és nem még. Tehát rengeteg jogszabály befolyásolja ezt a területet. Az Egyesült Királyságban hat különböző védelmi intézkedés működik, és éppen ezért úgy gondolom, hogy egyszerűsíteni kell ezt a területet, azért, hogy az emberek értsék pontosan, hogy milyen védelem vonatkozik az ökoszisztémákra. A tengerparti térségek hatalmas energia forrást is jelentenek, és az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt igazgatni, menedzselni. A hullámokban rejlő energia, a szélparkok létesítése mind-mind lehetőséget kínál de ezek olyan mérnöki erőfeszítéseket tesznek szükségessé, amelyek nem akadályozzák majd a turisztikai ipart vagy a hajózást. A turizmus és a kereskedelem kérdéseiről is szól azon jelentése. Nos, az én régióm, amely az európai régió fele néz, ez a Doveri régió. Nos, Dover jelentőségét nem lehet alábecsülni. 80 milliárd font, nem euró, hanem font kereskedelmi mérleget bonyolít le Dover. Az elmúlt években megduplázódott a forgalom, két és fél egység használja ezt a Doveri kikötőt évente. Bármi akadályozza ezt a kikötőt, vagy a sztrájk, vagy a csalagútban jelentkezik valami probléma, vagy viharok pusztítanak, nos bármilyen akadály hatalmas veszélybe sodorja az Egyesült Királyság gazdaságának működését, és persze az európait is. Dover ugyanakkor egy turista kikötő is, három millió turista jármű lép be az Egyesült Királyságba Dover kikötőjén keresztül. Ön beszél a jelentésében a turista forgalomról, de azt gondolom, hogy a csalagúton csatorna alagoton keresztül jövő forgalom hatalmas. 14 millió utas használja a Doveri kikötőt egy évben. Pedig ez csak egy kikötő, de a kelet-nyugati forgalom hat, hatalmas részarányát bonyolítja le, például a Kaléba a forgalom 80%-a irányul. És itt az észak-déli um, hajózási nyomvonalak, a világ legforgalmasabb nyomvonalai közé tartoznak. Nem, nem tudom, hogy hogyan fordítják a fordítók, de a short sea shipping fogalom meglehetősen problematikus a rövid távú tengeri hajózás. Hát milyen rövid távokról beszélhetünk a tengeren, kérdezem én. Ezt is problematikusnak tartom az ön jelentésében, és tudom, hogy az ész hatáskörre rendelkező biztos azon is gondolkozik, hogy hogyan lehet a halászati politikával össze kapcsolni ezeket a célkitűzéseket. Tudom ezen felül, hogy a tengerparti politikákat ő nagyon fontosnak tartja, hiszen ha valaki nincs tisztában azzal, hogy milyen fontos a tengerpartokon a közbiztonság megteremtése, az nézze meg a kiállítást, mely erről szól. Nem csak a, a parti őrségről beszélünk, nem csak arról beszélünk, hogy a parti őrség a másik parti őrséggel kommunikáljon, hanem fontos, hogy a, a határrendőrségek, a parti őrség, a polgári védelem, vagy akár a e, flotta parancsnoksága is kommunikáljanak egymással, hiszen egy nagyon bonyolult kérdésről van szó. Köszönöm szépen a figyelmüket, és természetesen örömmel nyújtom be módosítóimat a jelentés tervezethez. Köszönöm. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen, Fedek úr. Merci, Monsieur le Président. Moi, je souhait... Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék egy olyan témával foglalkozni, amely, mint tudják, a szívem csücske, a halászat, és amelyen az, már foglalkozott is eh, itt ez a vélemény. Az integrált eh, tengerügyi politikájában az Európai Bizottság kitér arra a szinergiára, amely a ö, eh, különböző ágazati publiká, ö, területeket összekötik így a tengerügyi kérdésekben, ezen belül pedig a halászatra, amely érinti teljes tengeri övezetet, így a tenger parti övezeteket is, és mindez hozzá járulhat a gazdasági növekedéshez. Úgy vélem, hogy a tengerügyi politika hozzá kell, hogy járuljon ahhoz a specifikus jelleghez, amely jellemző mind a halászatra, mind a mezőgazdaságra biztosítani kell a halálománynak a fenntarthatóságát, és támogatni kell a kutatást is, ez nélkülözhetetlen véleményem szerint. E tekintetben a regionális együttműködés nélkülözhetetlen. Ez biztosíthatja a fenntarthatóságot és a halálománynak a folyamatos fennlétét a tenger menti, partmenti övezetekben. Kívánatos az is, hogy olyan egyeztetési mechanizmusok alakuljanak ki a döntéshozatalban, amelyek az integrált tengerügyi politikát jellemzi, és amely a tengerügyi politikát és a halászati politikát összehozza egymással. Azaz vegyes bizottságokat kell felállítani a konzultációnak a keretében, a különböző szereplők között, azért, hogy így módon egy igazi párbeszéd alakulhasson ki már a folyamatoknak a elején az integrált tengerügyi politika, ugyanakkor figyelembe kell, hogy tartja a fenntartható halászatot, amely persze védelmezi a környezetet, és amely biztosítja a gazdasági prosperitást mindazok számára, akik ebből a tevékenységből élnek. Egy tekintetben mindenképpen nagyon éberen oda fogok figyelni az elkészülő véleményre. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Persze nagyra tartom azt a munkát, amely elvégeztetett, de ugyanakkor hagyd térjek vissza néhány olyan kérdésre, amely kifejezetten minket érint közvetlenül és általában véve hát nézzük meg ezt a jelentést teljességében és szépségében is. Először is, elnök úr, azt szerettem volna jelezni, hogy az Európai Uniónak a tengerpolitikája, az integrált tengerpolitikája, ahogy mondani szokták, mozgosítja a nagy európai fővárosokat. És ezeket próbálja ugyanazon szintre hozni, mint a nagy egyéb globális szereplőket ott vannak a gazdasági feltételek, a gazdasági nagy fejlődés irányok, és a munkafeltételek is, amelyek a dolgozók sajátjai. De ugyanakkor a jelentésben nem esik szó arról, hogy hogyan essen szó, hogyan kerüljön sor még nagyobb mértékben a kabotás liberalizációjára. Amikor kabotásról beszélek, akkor nem csak az unió szereplőkre gondolok, hanem az Európai Unión kívüli kabotási tevékenységről is. Mint tudják, itt erre is ki kell térni. És hát már mondottam ezt, elnök úr, és az első jelentésben nem esett szó arról, hogy mekkora szükség van egy más területen a képzésre, a legénység kiképzésére. És a kereskedelmi tengeri tevékenység esetében erre messze menően szükség van. Vigyázat, olyan feltételek érvényesülnek ezen gazdasági tevékenységben, amely azonos a rabszolgákéval. Ezt is alá kell húzni. Nagyon lényeges ez a kérdés is, és így módon a kabotás kérdésköre. Továbbá kitérnék arra is, hogy a saját országomban, de feltételezem, hogy másút is, hatalmas gondot okoz az úgynevezett bevezetési szabályoknak az érvényesítése. Azaz, vannak olyan ö, szigetek, amelyek hetekre, akár hónapokra is elszigetelődnek teljes mértékben a tevékenységektől, azért, mert hogy ö, ezek nem képesek kifizetni a különböző szállítási tevékenység költségét. Persze mindenki úgy próbálja megközelíteni ezeket a problémákat, ahogy tudja, de ezzel együtt a következményekre oda kell figyelnünk. Lassú lesz a gazdasági növekedés, figyelembe véve a gazdasági válságot, és ennek meg lesz a súlyos következménye a mi tevékenységünkre. Éppen ezért nagyon pessimisták vagyunk jelenleg. Ami pedig a környezetvédelmet illeti, azt hallom, azt olvasom, hogy hogy azok a feltételek, azok az előírások, amelyek a tengeri mélyfúrásokra vonatkoznak, sokkal szigorúbbak itt Európában, mint az Egyesült Államokban. Láttuk, hogy mi történt Mexikónál, illetve az amerikai furótoronyal. Most a BP-vel kapcsolatosan semmiféle illúzióra nem keríthetünk sort. Semmiféle illúziónak nem adhatunk helyt. A monopóliumok ellen nem vagyunk védettek. A BP vagy BP ugye egy európai társaság, azt hiszem legalább is. De ezzel együtt azt hiszem, hogy valamit tenni kellene. Önöknek valamit tennie kellene, és az Európai Bizottságnak azért, hogy a zöldebb fejlődést biztosíthassuk, a szélerőmű parkokat úgy szintén megtámogassuk. Persze, szükség van a zöld fejlesztésre és a zöld fejlődésre, de gondoljunk azokra a kapitalisztikus nyereségekre, azokat azokra a monopolisztikus konglomerátumokra, amelyek miatt nem lesz lehetőség arra, hogy előre lépjünk. És hogyha például olyan partmenti övezetekben terepítenek szélerőmű parkokat, ahol amúgy turisztikai tevékenység van, akkor ebből csak gond származik az Európai Unióban, a saját régióban figyelembe kell venni a helyi közösségeknek az életét, és azok a létesítmények, amelyek jönnek akár a tengerparton, akár a tengereket, hatalmas gondokat okoznak. Persze, szükség van a megújuló energiákra, de vigyázat, nem szabad, hogy ez a kapitalisztikus törekvéseket szolgálja csak. Köszönöm Köszönöm szépen ezeket az észrevételeket. Ez nem egy jelentés, hogy emlékeztessek erre, ez mindössze csak egy tervezett. Pongérvédő a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a véleménytervezetéért. A koordináció hiányt szenved. És ennek óriási költsége van akkor, amikor az integrált tengerpolitikát vizsgáljuk. Márpedig a foglalkoztatást, az innovációt és a fenntartató fejlődést teheti életszerűvé a tengerpolitika közös mi volta hatalmas pénzekről van szó, és mindenképpen ezeket fel kell használni ahhoz, hogy a meglévő tengermenti adottságokat ki lehessen aknázni. Úgy, mint ahogy ez zajlik Brötányban, ahogy erről szó esett tegnap. A fenntartató turizmus, a regionális tengeri tevékenységnek a fejlesztése mind-mind ilyen célba 26. Azt hiszem, hogy ezek a regionális fejlődést lehetővé teszik, sőt meg vagyok győződve erről, és ehhez nélkülözhetetlen az, hogy a területi kohézió is legyen, így módon lehessen a tengernek a felhasználását, a tengernek a kiaknázását biztosítani, és nem csak a szállításra és a közlekedésre koncentrálni akkor, amikor a tengerről beszélünk mintegy 85%-a az áru fuvarolásnak, fuvarozásnak a kontinens felé a tengeren keresztül zajlik. Erre mindenképpen oda kell figyelnünk, ez egyfajta függőséget alakít ki. Hagy mondjak még egyszer köszönetet a jelentéskészítőnek, és elnök úr, ha megengedi, akkor e tekintetben még további módosítókat fogok megfogalmazni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Timopoulos úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Így mert ez egy kiváló alap ahhoz, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel. Stavrakakis véleménytervezete kiváló. Az első olvasata az integrált tenger politikai dokumentumnak arra kényszerít minket, hogy bizonyos kérdésekre is kitérjünk. Röviden foglalkoznék mindezzel. És aztán majd a későbbiek során írásos módosítókat terjesztek elő még konkrétabb módon. Az éghajlat változásnak vagyunk a tanúi, azt észleljük, ugyanakkor, hogy a két szövegtervezetben nagyon kevés szó esik arról, hogy a tengeri közlekedésnek milyen szerepe van az éghajlatváltozásban. Jó, utalás történik a fehér könyvre, amely az éghajlatváltozással foglalkozik, de semmi egyéb utalás nem történik. Márpedig az a véleményem, hogy a szakbizottságunkban, a véleménytervezetünkben, illetve a véleményükben orvosolni kell ezt a hiányt. Arra lenne szükség, hogy konkrétabb javaslatokat tegyünk. Főként az intermodális közlekedés és szállítással kapcsolatosan vagy akkor, amikor földi és tengeri fuvarozás történik, vagy akkor, amikor a különböző kikötői tevékenységeket kapcsoljuk össze a célból, hogy csökkentsük a különböző általános tengeri kibocsátokas hajózák, hajók kibocsátását. Itt arra kell még gondolnunk, hogy vannak olyan érdekek, akár egyéni érdekek, amelyek lehetetlené tették azt, hogy a vasúti forgalom eljusson akár a kikötőkig. Ez elfogadhatatlan így. Ki kell még domborítanunk azokat az érveinket, amelyek a környezetet jobban védelmezik, és ugyanakkor biztosítják a fuvarozást is. Aztán ott vannak a különböző regionális támogatások, a regionális támogatások. Ezzel kapcsolatosan a következőket mondanám. Szükség van arra, hogy a partmenti övezeteket jobban felkészítsük a következő években a bekövetkező éghajlatváltozási eseményekre. Ki kellene még emelni azt is, ezen felül, hogy milyen összeköttetések biztosíthatók, milyen kapcsolatok építhetők ki az ökoszisztémák között, és gondoljunk még az egyéb környezetvédelmi és környezeti szempontokra, a, a a, hal, a madarakról szóló rendelkezésekre. Meg kell vizsgálnunk azt is, hogy melyik a legjobban bevált gyakorlatok, és milyen hatul, hatás tanulmányok készültek, mind a szárazföldi, mind pedig a tengeri élővilágban. És végül szeretném javasolni azt, hogy hatékonyabb stratégiákra tegyünk javaslatot az ultraperiférikus régiók vonatkozásában. Ehhez arra lenne szükség, hogy egy specifikus mediterrán stratégia alakuljon ki. Köszönöm szépen, Temopulos úr, ezek nagyon-nagyon értékes észrevételek, és egészen biztos vagyok abban, hogy ezekre majd még vissza tudunk térni.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 jelentéstevőt, hiszen rövid és velős ez a jelentéstervezet, vagy véleménytervezet. Két dolgot szeretnék hozzátenni a szakbizottsági vitához. Egyrészt itt a területi aspektus, a ter- territoriális vagy területi dimenziója a regionális politikának. Az Európai Bizottság éppen egy stratégián dolgozik. Várok, várok, elnök úr, mert szeretném, hogyha meghallgatná engem. Nos, az Európai Bizottság éppen most dolgoz ki egy stratégiát, amely a makro szabályokról szól. És az Atlanti part vidékre akarnak egy kezdeményezést kialakítani, kezdeni. Nos, hát egy kicsit visszafogottak vagyunk, ami a makroszabályokat illeti. Nem akarunk további bürokráciát, nem akarunk további ö, pénzt áldozni erre a kérdésre. De hát mégis jó lenne a szakbizottságunknak jót tenne, hogyha egy ilyen kezdeményezést indítanánk. Én tudom, hogy a perifériális tengeri régióknak a szervezete egy kezdeményezést indított, és a makrorégióra is kitér ebben a stratégiában. Ez jogilag is, hát jól jól kapcsolódna a hármas célkitűzéshez a kohéziós rendeletben. Tehát a kohéziós rendelet harmadik részére gondolok itt. Hogyha ezt kicsit alaposabban végig gondoljuk, akkor ez a perifériális területekre is működhetne. Hogyha egy lépéssel tovább mennénk, akkor az extrém perifériális területeket is be vonhatnánk a Baltikum, a Duna, az Atlanti partvidék, ezekre mindre lenne külön stratégia. Na most akkor a, mm, az extrém perifériális területekre miért nincs akár ezekre is kidolgozhatunk valamit, ezeket is bevonhatjuk, hogy a regionális bizottság specifikusan foglalkozzon a kohéziós politika területi dimenziójával. Ezt hát nyugodtan meg kellene beszélnünk, hogy lássuk, hogy az Európai Bizottság benyújt-e valamilyen javaslatot erre. Elnök, köszönöm szépen! Edi Hárdoknak adom meg a szót az Európai Bizottságtól. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, egy kicsit késtem, mert kicsit átalakult a napi rend, ami az időpontokat illeti. Nagyra értékelem a hozzászólásokat. Az Európai Bizottság négy javaslatáról van szó, megpróbáltuk konszolidálni a 2006-ban elkezdett munkát költségvetési segítségnyújtásról van szó a parlamenttel együtt, ezért nagyon hálásak vagyunk. A progressz jelentésben leírt programokról van szó. Szorosan együtt működtünk az Európai Parlamenttel és a szakbizottságokkal, és nagyon hálásak voltunk az Európai Bizottság részéről az önök támogatásáért és ösztönzéséért. A mai vita megmutatja, hogy mennyire fontos ez a Eh, politika, ez a szakpolitika. Köszönjük szépen eh, Meissner eh, úr jelentését a TRAN bizottságban, és az önök szakbizottságának a hozzászólását. Az Intergroup is fontos szerepet játszik itt. Látjuk azt, hogy általános a támogatás, azt is látjuk, hogy konszolidált megközelítés valósul meg, és úgy vesszük észre, hogy a kohéziós politika és az integrált tengerpolitika között szoros kapcsolatot fedeztek fel a szakbizottság tagjai. Van Nisztelrooy úr is említette ezt. Nagyon örülünk ennek, és örülünk annak, hogy a mai vita is visszatükrözi a két politika összekapcsolódását. Az Európai Bizottság ugye négy javaslatot nyújtott be, közt ezt a tengeri politikára vonatkozó javaslatot is. Az Európai Tanács álláspontjaival és az Európai Parlament véleményét figyelembe véve szeretnénk folytatni ezt a munkát. Demonáki biztos asszony már bejelentette, hogy egy új javaslatot fog kidolgozni a tudományos kutatási eredményekre vonatkozóan, és ez kiválóan kapcsolódik a klímaváltozásról szóló javaslatokhoz, ami a földrajzi dokumentumokat illeti, hát kicsit általánosan próbálom kifejezni magam, ugye beszélünk különböző regionális és egyéb típusú stratégiákról, ezeket még tovább kell fejleszteni, de az, hogy földrajzilag átfogó anyagot készítünk, ami lehetővé teszi a tagállamok számára azt, hogy koherens fejlesztési terveket dolgozzanak ki, ez mindenképpen jelentős és fontos előrelépés. A biztos asszony már az Európai Parlamentben is elmondta, hogy az Atlanti térségre vonatkozóan szeretne egy javaslatot benyújtani. Volt múlt héten a CPMR-ral egy kiváló konferenciánk. Úgyhogy nem mondanám, hogy elszigetelten dolgoznánk itt az Európai Bizottsági Elefántcsontoronyban, hanem együttműködünk a tagállamokkal, a parlamenttel, a szereplőkkel, az érintettekkel. Tudom, hogy nagyon fontos ezen kezdeményezések esetében, hogy a szereplőket és az érintetteket bevonjuk. Természetesen a perifériális területeknek is megvan itt a helyük ebben a javaslatban. Gyakran úgy utalunk rájuk, mint egy blokk lenne, ezek a, ezek a perifériális területek egy blokkot alkotnának. Na hát ez lehet, hogy jogilag, vagy bizonyos szakpolitikák terület szempontjából helyes utalás, de hogyha földrajzilag megnézzük, ezeket hol helyezkednek el, hát nem igazán lehet nem igazán lehet ezeket egy blokknak tekinteni. Guayana, Martinik, Makronézia, stb. Eh, Karib-szigetek. Eh, egyrészt eh, a perifériális területeket egységben tekintjük, de hát meg kell néznünk ezeknek a konkrét adottságait is. Úgyhogy elnök úr, kicsit így általánosan fogalmaznék. Köszönöm szépen önnek, és köszönöm a szakbizottságnak, az együttműködést, amelyel kitüntették az integrált tengerpolitikát, és hamarosan kéréssel fordulunk önökhöz, amikor is amikor is azt a pénzt, eh, amelyet eh, önök, az Európai Parlament elkülönített a eh, kísérleti projektekre és az előkészítő intézkedésekre, ez kiváló volt, nagyon jó volt, nagyon hasznos volt, de annak érdekében, hogy folytassuk a munkát, ehhez valószínűleg tovább kell folytatni az elkövetkezendő három évben ezt a finanszírozást. 2013-ig ez lesz majd a kérésünk, majd ezzel vissza fogunk térni, és reméljük, hogy támogatásukra számíthatunk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel lezárom ezt a vitát, és szeretném még egyszer elmondani, hogy Katrin Baderrel, az árnyék jelentéstevővel kiváló volt az együttműködés. Köszönöm szépen a konstruktív eh, hozzászólásokat, és várom a módosító javaslatait. A módosítások benyújtásának határideje június 28-a. Július 13-án szavazunk a regiben, és a plenáris pedig szeptember második plenárisára kerül majd eh, az anyag. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a házszabály 42-es pontja szerint minden módosító javaslat csak azokra a eh, témákra vonatkozhat, amelyek annak a szakbizottságnak az illetékességi körébe tartozik, amely a véleményt készíti. Most pedig rátérünk az utolsó napi rendi pontra, ez pedig a 11-es, mondja az elnök, de igaziból ez a 12-es, javítja az elnök. A kutatási keretprogramok végrehajtásának egyszerűsítése. Megadom a szót Kedek úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Az ITRE szakbizottság egy saját kezdeményezés jelentést készít, az egyszerűsítésről ismételten vissza tér az egyszerűsítési témája, láthatják, a kutatási keretről majd szeptember 30-án kerül a szavazás. A sorrendnek persze meg lesz a politikai nagy fontossága, figyelembe véve, hogy októberben a tanács a kutatás és a innováció témában össze, összeül. Ennek keretében júniusban fogjuk megvizsgálni a véleménytervezetet, és aztán szeptember 6-án kerül sor a szavazása, remélem. Az a határidő, amelyet biztosítanak a számomra, nagyon rövid, éppen ezért a vélemény tervezetet annál több nyelvi változatban próbáljuk közreadni, amennyire csak, olyan sok változatban kívánjuk közreadni, amennyire csak lehetőség van a bizottság dokumentumában kitérnek arra, hogy mennyire fontos a kutatás és az innováció. Ezek tehetik lehetővé az Európai Unió számára, hogy felvállalja azokat a kihívásokat, amelyeket szembesül a következő tíz évben. Foglalkozás területén, környezetvédelem területén. E tekintetben az Európai Bizottságnak meghatározó fontossága van az innováció tekintetében, a regionális politikák alakításában. Ezek mind hozzájárulhatnak az európai gazdasági növekedéshez. Az Európai Unió több eszközzel rendelkezik, amelyek bátoríthatják a kutatást és a fejlesztést. Ott van a hetedik keretprogram, amely a kutatás és fejlesztéssel foglalkozik, amely több mint 50 milliárd eurót, 50 milliárd eurónyit biztosít az alapkutatásra és a technikai fejlesztésre a 2007-2013-as periódusban. Ugyanakkor ezek az eszközök nagyon gyakran nagyon ö, bonyolult eljárás révén kerülnek csak felhasználhatóvá. Nehézkesek ezek a folyamatok, amely, aminek a következményében a kutatás nem mellően bő, bizt, részesül ezen forrásokból, a kutatásnak ugyanis rugalmasságra van szüksége ahhoz, hogy ezeket fel tudja használni. Aztán vannak ott a vannak olyan technikai javaslatok, amelyeket a bizottság megfogalmazott, hogyan lehet egyszerűsíteni a folyamatokat, hogyan lehet egységesíteni a számviteli nyilvántartásokat az Európai Uniós tagállamok és az Unió között, hogyan lehetne az egységes költségeket másként kezelni ahhoz, hogy egységes legyen az elszámolása a kiadásoknak, és hogyan lehetne az eredményeknek a függvényében progresszívá tenni a kifizetéseket. Ezek mind olyan javaslatok, amelyek megkönnyíthetik a pályázatoknak a benyújtását a hetedik kutatás és fejlesztési program programa keretében. Ugyanakkor az Európai Uniónak a tovább lépése azt is igényli, hogy, bizt, hogy világosabbá tegyük a különböző folyamatokat. Lambert van, van kollégán aláhúzták azt, hogy mennyire fontosak azok a szinergiák, amelyek létrejöhetnek a különböző európai instrumentumok között, akkor, amikor kutatás és fejlesztésről beszélünk. A hetedik keretprogramban az innováció, a versenyképesség kiemelt helyet foglal el. Teljesen egyértelműek a javaslataikkal, és éppen ezért a vélemény tervezetemben kifejtettem azt, hogy mennyire lényeges, hogy integrált módon kezeljük ezeket az eszközöket azért, hogy a hatékonyságot biztosítjuk. Hagyj említem még meg a hetedik keret programnak a területi jellegét is. Ott vannak a hátáron átnyúló e, együttműködések, ezeket tovább kell serkentőnünk ahhoz, hogy a kutatások területén megnyilvánuljanak. Egy tekintetben úgy vélem, hogy a európai területi együttműködésnek még nagyobb hangsúlyt kellene adni a kohezis politika keretében, különösen az innovációra vonatkozóan. A hetedik keretprogramnak a kormányzási illetve irányítási megoldásaira is hagy térje ki, ezek mindenképpen hozzá segítenek ahhoz, hogy innovatív módon tudjunk fellépni, akkor, amikor egyetemekről van szó, kutatóközpontokról, nagy vállalkozásokról, vagy akár KKV-król. A helyi szinten alakulhatnak ki igazándiból a klaszterök, azok a klaszterök, amelyek, képes, klaszterek, amelyek képesek a szinergiákat felkarolni. Ez vezethet el, ez a tevékenység vezethet el a piachoz való hozzáféréshez is. A helyi hatóságoknak is fontos szerepük van. az innovációban mindenképpen jelen kellene, hogy legyenek messze menően a hetedik keretprogram keretében a regionális hatóságoknak nagyobb szerepet biztosítani, azt is igényli, hogy a társfinanszírozást is hosszú távon biztosítsuk. A partnerség úgy fogalma a hetedik keretprogramnak éppen ezért a különböző partnereknek a pénzügyi életképességét biztosítani kell. Persze tudom, ott van a gazdasági válság, a kiadásoknak a csökkentése a közpénzek tekintetében, de mindenképpen erre sort kell keríteni, miközben gondoskodunk arról is, hogy a közpénzek kellő és gondos felhasználására kerüljön sor az a véleményem, hogy a hetedik keretprogramnak a forrásait konkrét programokkal kell szállni, amelyek hozzájárulnak a gazdasági tevékenységhez, a foglalkoztatásnak a növekedéséhez. A közpénzeket nem szabad, hogy elherdáljuk, is, hogy ne arra koncentráljanak, hogy serkentsék a versenyképességet. Éppen ezért koncentrálni kell a finanszírozási fondásokat a hetedik keretprogramnak a keretében a nagy kutatási és fejlesztési programokra. Ez meg is is, el is vezet ahhoz, hogy mennyire szavahihető az Európai Unió ezeken a területeken. Hogyan lehet pozitív hatást kifejteni az Európai Unió bármelyik és minden, mindegyik területén a jelenlegi kutatási szinten természetesen úgy, hogy figyelembe veszük mind, mind a kiválósági központokat, mind az egyéb központokat is, a kutatás folyik előítélet nélkül. Az innovációt tehát fejleszteni kell, a regionális szinten is a szinergiát és a hatékonyságot növelni kell, ez teheti, ez teheti lehetővé az új kutatási irányítás a decentralizációnak az eszközével a hetedik keretprogram keretében. Ezt szeretem volna mondani ebben a stádiumban a vélemények kapcsolatosan. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A vélemény vitáját megnyitom. Fannister úr képviselő parancsoljon. Nos, hát az ember örülhet annak. Geven ook de mijne is. We moeten inderdaad in ons advies blijven bij datgene wat wij in deze commissie als taakstelling hebben. Dan komt het... Köszönöm szépen. Nos, ugyanaz foglalkoztat engem is, mint Kedek úr. Visszatérünk azokra a kérdésekre, eh, amelyekről szó esett, a területi szempontra természetesen, de kettő észrevételem azért lenne. Akkor, amikor azokra a pénzekre koncentrálunk, amelyeket a kutatásra szánnak, és a kutatási infrastruktúrákra, akkor gondolnunk kell arra, amit a bizottság között ezzel kapcsolatosan. Ugye, ha jól vettem ki a dokumentumokból, akkor 50 milliárd szenteltetik a kutatási infrastruktúrákra. De említhetjük még itt az egyetemi kampuszokat, és így tovább. És hogyha még hozzá tesszük mindehez az innovációs forrásokat, akkor 85 milliárdhoz jutunk el. Ha ezt összevetjük azzal az 54 milliárddal, ami a keretprogramban szerepel, akkor meg kell vizsgálnunk azt is, elvezet ez ahhoz a kérdéshez is, hogy a kettő hogyan illeszkedik egymáshoz. Hogyan lehet a hatékonyságot még inkább biztosítani a második kategória esetében is. A szinergiákról esett szó, és egy sor észrevételem és javaslatom lesz ezen a területen, de mindenképpen a gyakorlatból, a tapasztalatokból kell, hogy kiinduljunk. Természetesen a 2007-2013-as ciklusban felmerül az, hogy hogyan vesznek részt a folyamatban a vállalkozások és a KKV-k különösképpen. Azt látjuk, hogy itt nagy visszalépésekre kerül sor. A dolgok oly mértékben bonyolultaká váltak, hogy nagyon kevés vállalat képes arra, és hajlandó arra, hogy kitegye magát ezeknek a nagyon nehézkes eljárásoknak. Ott vannak a kiválósági szempontok is, és hát tulajdonképpen az esélyek rendkívül sekélyek, ahhoz, hogy sikerrel járjanak a pályázók. Szükség lenne arra is, hogy sokkal nagyobb legyen a segítségnyújtása, a támogatása az pályázók számára, egységesek legyenek az eljárások. Persze ez nem mindig lehetséges, figyelembe véve, hogy sok nehéz tényező is felállt. Nagyon régóta beszélünk persze nyitott innovációról. Egyetemek, a vállalkozások részesei lehetnek a nagy fejlesztéseknek, de léteznek ugyanakkor kis kezdeményezések is, kis partnerekkel. Persze nem csak a kutatásra, az alakutatásra, az alkalmazott kutatásra kell, hogy koncentráljunk, hanem a teljes folyamatra is, és arra a hatásra, amelyre a területiség a jellemző. E tekintetben is azt hiszem, hogy hosszos, hosszas és fontos hozzájárulást tudunk tenni. Meghallgattam Cavaglio asszonynak a beszédét, aki egy nagyon részletes betekintést adott, egy igazi méreható áttekintést a témáról. Azt hiszem, mindez a kellő irányba visz, és a mi feladatunk most már az, hogy a területiségi szempontot is érvényesítsük. Köszönöm szépen, kiváló ez a megközelítés. Köszönöm. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Kérje még más a szót. Hogyha nem, Dehogy is nem, tessék, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Az előttem szólóval sokban egyetértek. Abszolút helyesnek tartom, hogy a társfinanszírozásról is vita legyen. Nagyra értékelem az excellencia projekteket és a nagy projekteket, de Igazából, hogyha csak a nagy projektekre orientálódnánk, akkor ezt problematikusnak tartanám, hiszen ne felejtsük el, hogy Európában, Közép-Európában, gondolok a saját hazámra, Ausztriára, sok kis intézmény van, vagy különböző egyetemi intézmények, mondjuk a mehatronikai intézmények Linz térségében, és ezek nem kapnak nagyipari támogatást, illetve nem tekinthetők nagy projektnek, pedig fontos munkát végeznek. Éppen ezért egyetértek előtt, az előttem szólókkal, hogy a kis és középvállalatok nagy innovációs erejét megőrizzük, és az egész eljárást alkalmazó baráttabbá tegyük, hiszen elfogadhatatlan, hogy kitüdő munkát végezzenek ezek az intézmények, kutatók, de a nagy bürokratikus ráfordítás miatt egész egyszerűen ne próbálják lehívni a támogatási eszközöket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérjél még más a szót. Nos, ha nem, akkor megadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Figyelemmel hallgatom kollégáimat és osztrák barátunkat, hogy nyugtassa meg. Valóban arról van szó, hogy a kiválósági projekteket támogassuk, de ugyanakkor azt is mondottam, hogy bármilyen is legyen a ö, ö, fejlesztési vagy fejlettségi szintjük jelenleg. Tehát nem csak a kiválóságokra koncentrálunk, hanem az egyéb kutatási helyekre is. A regionális szempont is rendkívül fontos, a partnerség is, és az eredmény alapú díjazás, ennek a fokozatos bevezetése szintén kiemelendő, úgyhogy köszönöm szépen, kedves kollégák, az észrevételeiket. Köszönöm szépen. Tizenharmadik napi rendi pont. Egyéb kérdések. Van Nisztelrooy képviselő, egyéb kérdéssel. Nos, a belga soros elnökség programja roppantól érdekel engem a mi szakterületünkön, és most ugye még csak repülőre se kell ülniük, hogy beszámoljanak nekünk, tehát kérem, hogy kérjük be a soros elnökség új programját, hiszen a városi politika, a kohézia politika, kohéziós politika, a kutatási politika, területén sok lépést terveznek. Rendben van, elküldjük ezeket az anyagokat a képviselőknek. Mielőtt lezárom az ülést, a Béli kötelességem van, hogy a tízes napi rendi pontunk tekintetében egy kis változást jelentsek be. Biztos emlékeznek rá, hogy a módosítók benyújtása képpen június 28-át említettem, ám is viszont, mint hogy mert változás történt. Történt 29-ére halasztjuk a határidőt. Köszönöm szépen, senki sem ellenzi ezt, köszönöm a részvételüket, azaz Ön még kéri a szót? Tessék, parancsoljon. Csak voltak éppen a spanyol elnöksége nevében köszönetet szeretnék mondani az önökkel való együttműködésért, a Regi Szakbizottsággal való együttműködésért, és el szeretnék búcsúzni az elnökség nevében. Hübner asszonynak külön köszönetet mondok, illetve a frakciók elnökeinek, hiszen nagyon sokat segítettek nekünk ezeken a területeken. És minden munkában, amelyet meg kellett valósítanunk a spanyol elnökség során, és reméljük, hogy a jövőben is ilyen kitűnő együttműködést eh, láthatunk, vagy mi szeretnénk megköszönni az együttműködést, mondja az elnök.